Sitzung ist wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülést. Szeretném ismertetni az első forduló eredményeit az Európai Parlament elnökének megválasztásával kapcsolatosan. 718 szavazatot adtak le a képviselők. 35 érvénytelen szavazat, a leadott érvényes szavazatok száma 683. Ezzel az abszolút többség, amelyre szükség van az első fordulóban az elnök megválasztása, az 342 szavazat. Forenza képviselő 50 szavazatot kapott, Lambert képviselő 56 szavazatot kapott, Pitella képviselő 183 szavazatot kapott, Rebega képviselő 43 szavazatot kapott, Stevens képviselő 77 szavazatot kapott. Tajáni képviselő 274 szavazatot kapott. Da kein Kandidat und keine Kandidatin die absolut nincs olyan jelölt, aki megkapta volna a leadott szavazatok abszolút többségét, és ezért egy második választási fordulót fogunk tartani. Hogyha nincsenek további megjegyzések, akkor abból indulok ki, hogy az első választási fordulót megfelelőképpen megtartottuk, tehát most Forenza, Lambert, Pitella, Rebega, Stevens és Tajani kollégák jelölését tartjuk fent. Szeretne-e valaki közülük, szeretné valaki visszavonni a jelöltségét ezek közül, a jelöltek közül? Das ist nicht der Fall. Nem. akkor a megnevezett jelöltekre, jelöltekkel kapcsolatban második fordulót tartunk. Az eljárási szabályzatnak megfelelően minden fordulóban lehetséges új jelöltet állítani, tehát megkérdezném, hogy van-e valaki, aki szeretné jelöltetni magát a második választási fordulóra. Nagyon hálás lennék, hogyha ezen a komoly eseményen megfelelő komolysággal viselkednének. Az jelöltség, a második fordulóra vonatkozó jelöltség beadásának határideje 12 óra 30 perc, az elnöknek kell benyújtani a jelöltséget, és a főtitkár helyettesnek az R00101-es helységbe lehet bevinni ezt a jelölt, jelöltségi szándékot. Most akkor felfüggesztem az ülést, és